Allora, buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit. A napirend elfogadása, hogyha ezzel kapcsolatban ellenvetés nincs, akkor ebben a formában elfogadjuk a napirendet. És rögtön szeretném köszönteni Dacian Csolos biztost. Köszönetet mondok neki, Köszönetet mondok önnek, hogy ellátogatott ma hozzánk, és beszámol az E. coli járvány okozta válságról. 38 ember halt meg már Európában, és majdnem 3000 ember maradandó egészségkárosodás szenved miatta, így hát nagy öröm mindannyiunk számára, hogy a kórokozót végre sikerült azonosítani, és talán a válságot magunk mögött tudhatjuk, de hát az európai zöldség és gyümölcs termelők még mind a mai napig a gyanúsítgatások súlyos következményei miatt szenvednek. Gyanúba keveredettek a, ugye, a saláta, az uborka, a paradicsom, és 400 millió eurónyi értékű zöldség maradt raktáron, amit nem lehetett aladni. Németország mellett természetesen Spanyolország, Hollandia is érintett. 210 millió eurós kompenzációs csomagot javasol a bizottság, ez az első lépés lenne a gazdák kártalanítása irányába. Ugyanakkor sok ország számára ez az összeg elégtelen a kártalanításra, és úgy gondolom, hogy ez a válság jól mutatja, hogy az európai válságkezelő eszközöket javítani kell annak érdekében, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni az ilyen fajta válságokra. Rövid idővel ezelőtt az Egyesült Államokban voltam, és ott azt láttam, hogy ott sokkal nagyobb eszközöket használnak a válság kezelésre. Mivel biztos úrnak 10 óra 30-kor távoznia kell, ezért kérem, hogy mindenki lehetőség szerint erre a témára koncentráljon a kérdései során, tehát az ekoli járvány és ezzel kapcsolatos kár tanítása. Parancsoljon biztos úr, öné a szó. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is hangsúlyozta, és ahogy ez ismert már 26-a óta, mióta az E. coli vírushoz, illetve baktériumhoz kapcsolódó válság Németországban nagyobb méreteket öltött, az Európai Uniót teljes erejével érintette ez a válság, az eladások és az árak is óriási csökkenésen mentek át. Még akkor is, hogyha már az árak már az e válság előtt is alacsonyabbak voltak, mint ugyanebben az időszakban e, egy évvel ezelőtt, 20%-kal alacsonyabb voltak eleve, ehhez képest még óriási csökkenést éltek meg az árak a válságnak következtében. A válság még mind, ö, nagyon komolyan érintette a fogyasztók válságát, és igazából az a felfogásunk, hogy az első lépés az lenne, hogy az ő bizalmukat visszaállítsuk. Ehhez a járvány forrását meg kell találni, ez az első lépés. Most Németországban sikerült megtalálni a kiinduló pontot, és azt látjuk, hogy ennek a bejelentése után a piac valószínűleg fejlődésnek fog indulni, meg fogjuk látni, hogy mekkora fejlődésnek. Már a válság elejétől az első célom az volt, hogy a lehető leggyorsabban lépni tudjunk. Szeretném elismételni, hogy azt már a korábbiakban is mondtam, hogy én magam is volt olyan pillanat, amikor az, az életemben, amikor zöldséget termesztettem, és tudom, hogy ebben az ágazatban egy eurós kompenzáció is óriási segítséggel bír, hogyha azt hamar adjuk, mondjuk abban a hónapban, amikor a kárt elszenvedtük, sokkal többet ér, mint hogyha egy évvel később kapnánk egy eurót, vagy akár többet is. Ezt szeretném hangsúlyozni, ahogy azt már a tanács előtt is mondtam, hogy az a tény, hogy az európai eh, közös mezőgazdasági politika és a, pi- a piaci intézkedések nincsenek olyan helyzetben, hogy gyorsan tudjunk reagálni egy ilyen helyzetben, vagy könnyen tudnák reagálni egy ilyen válságban. Azt remélem, hogy a jogszabályalkotási csomag, amelyen reformot szeretnénk bevezetni, és amelyet, amelyek kapcsolatban az Európai Bizottság, Tanács és Parlament támogatni fogja egymást, meg tudjuk el tudjuk érni azt, hogy egy ilyen esetben a legnagyobb közvélemény és a termelők érdekében a lehető leggyorsabban tudunk lépni. Tehát nagyon szükséges, hogy ezt a csomagot elfogadjuk, hogy felgyorsíthassuk a reagálási képességünket. A jogi szolgálat most megvizsgálta, hogy tudunk-e olyan cikket találni, amivel a 191-es cikre gondolok konkrétan, bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi azt, amelyek hát egyébként a jelenlegi helyzet betölt, hogy gyorsan tudjunk mozgósítani. Júniusban volt egy rendkívüli miniszteri tanácsi ülés, és a minisztereket egy javaslattal állítottam szembe. Egy olyan kompenzációt kellene nyújtani azoknak a, a termelőknek, akik nem termelőszövetkezetek tagjai, legalább 70 50%-os kompenzációt kellene adnunk, akik szövetkezetek tagjai 70%-os kompenzációt kellene, hogy kapjanak. Úgy döntöttek a tanácsban, hogy a legérintettebb termékekre fogunk összpontosítani amelyek e iránt a legbizalmatlanabbak a fogyasztók, és amelyeknek a megvásárlása a legnagyobb mértékben visszaesett. Technikai kapacitásaink azonban a tárolást is nehez, nehez, nehézé teszik, illetve a begyűjtésnek a az ütemét megpróbáljuk megváltoztatni, de ez sem minden esetben megvalósítható megoldás az uborkák, paradicsomok, zöld saláták esetében például ez nem annyira könnyen megvalósítható. A, az uborkák, cukkinik és esetében nagyon nehéz a termés összegyűjtését módosítani annak érdekében, hogy a válság után tudják csak értékesíteni, vagy válság után értékesíteni tudják a későn leszedett terméket. 210 millió eurót tudtunk egyelőre elkülöníteni erre a kompenzációs programra. Az Európai Bizottság azonnal mobilizálta magát, hogy ezt az intézkedést el tudjuk indítani. Azonban először a tagállamok és a termelők igényeit, kártérítési igényeit kell elemezni. Ezt június végéig határoztuk meg azt a határidőt, amíg a termelőknek a kártérítési kéremeket be kell nyújtaniuk. Ezután elemezni fogjuk július első felében a kérelmeket és az adatokat. Amennyiben szükség van rá, szeretném azt a lehetőséget is megvizsgálni, hogy ehhez az összeghez június vége után még egy összeget hozzátegyünk, függően attól, hogy mekkora kérelmek érkeznek. Július hónapban kezdjük meg a kifizetéseket, és akkor azt is látjuk, hogy hogyan változik a piac, hogyan lendül fel ismét az értékesítés. A kompenzációnak lesz egy plafonja költségvetési okokból, de azért is, hogy a túlkompenzációt el tudjuk kerülni bizonyos régiókban. Hiszen az árak csökkenése, az árak módosulása nem volt mindenhol egyforma Európában. Az 50%-os plafon a nem szakszervezeti vagy szak termelőszövetkezeti tagok számára a 2008-as, 2010-es árakhoz képesti változásokból is ered, hiszen ez volt a referencia, az az alap, amelynek a kiindulópontként való használásával ezt a kompenzációt meghatároztuk. 2008-2010-ben, hogyha emlékeznek rá, akkor a referencia árak magasabbak voltak, mint az idei árak június hónapban, még akár a válság előtt is. Tehát ezt a referencia periódust kellett alapul vennünk azért, mert igazolható árakat kellett referenciául vennünk, de a legtöbb esetben a kompenzáció, a valós kompenzáció akár magasabb is lehet, mint az 50 százalék a jelenlegi árakhoz képest. Éppen azért, mert a referenciárak ennyivel magasabbak a jelenlegi aktuális áraknál. Gondolom, hogy nagyon sokukat érdekli az a javaslat is, amit a nem termelőszövetkezeti tagok felé fogalmaztunk meg. Hogyha az Európai Bizottság rendeleteit figyelembe vesszük, akkor látható, hogy olyan intézkedéseink is voltak, a, amelyek a rendeletekben is a termékek vagy termények visszatartásáról szólnak, illetve más olyan eszközökről, amelyeket operatív programjaikban használhatnak az ilyen válsághelyzetben. Erre is kérhetnek kompenzációt. Ezeket a korlátozásokat azonban most töröltük annak érdekében, hogy a termelői szervezeteknek a lehető legnagyobb szabadságot megadjuk hogy reagálni tudjanak következetesen az operatív programjukhoz. Nos, hát ezekről az elemekről szerettem volna röviden beszélni. Ahogy mondtam, az adatok jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésemre a piaci árak változásáról, az intézkedések, illetve a fertőzés forrásának a bejelentése nyomán várható, hogy változások lesznek, de ezzel kapcsolatban pontos adataink még nincsenek. Az elkövetkezendő napokban remélem, hogy ezeket megkapom, és akkor írásban azonnal fogom tájékoztatni önöket, hogy nyomon követhessék, hogy hogyan változik a helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr, és most szívesen válaszolok a kérdésekre. Grazie, caro commissario, grazie, Köszönöm szépen. biztos úrnak ezeket a fontos közleményeket, és rögtön el is kezdenénk az eszmecserét. Tehát kérek minden kollégát, parancsoljon még egyszer. Question. Csak még egy dolog, bizonyára lesznek kérdések, de még elmondanám azt, hogy a kompenzáción túlmenően. Tudom, hogy az elkövetkezendő hónapokban olyan promóciós, kommunikációs cselekvéseket is be kell indítani, amelyel visszaállítjuk a fogyasztók bizalmát a zöldségekben és a zöldségek fogyasztásában. Hiszen most, hogy megvan a forrása a fertőzésnek, ez is világosan mutatja azt, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek felelősek. Bizonyos közleményeinkben már ez ki is derül. Nagyon fontosak tehát ezek a cselekvések, olyan intézkedéseket kell öm, továbbá beindítanunk, amivel a kommunikációs, a közösségi szintű kommunikációs dossziék átfutási idejét lecsökkentjük. Hiszen nagyon fontos, hogy minél gyorsabban reagáljunk. Amikor lesznek már projektjeink, akkor mindenképpen ezen év őszén megkezdjük a kommunikációt és a, a zöldségek fogyasztásának a népszerűsítését. Köszönöm szépen, Dásán. Most akkor elkezdjük az eszmecserét. Egy fél órát irányoztunk elő erre. Albert ezt az első hozzászól. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosít számunkra, hogy erről a témáról beszéljünk ma. Mielőtt azonban a zöldségpiacra gyakorolt hatásokról beszélnék, szeretnék arra emlékeztetni, hogy olyan válság érint most itt minket, amely nek masszív kihatásai voltak azokra az emberekre, akik megbetegedtek a fertőzés miatt. Eddig Németországban 39-en haltak meg a fertőzés következménye, mert több mint 2000-en betegedtek meg. Ebből valószínűleg 200-an fognak majd, eh, lesznek kénytelenek számolni maradandó egészségkárosodással. a ném, nem szívesen lennék most a német fogyasztóvédelmi miniszter helyében, hiszen az, amit tett, az mindig csak kritikához vezetett. Valószínűleg túl későn adott ki friasztást, és a német sajtó neki esett a német fogyasztóvédelmi miniszternek, és őt hibáztatta a halálesetek miatt. Most nagyon sokan utólag ugye okos, okosak, és azt mondják, hogy túl elhamarkodottak voltak a figyelmeztetések, Azon úgy gondolom, hogy differenciáltan kell látnunk a helyzetben. Németországban szövetségi államszervezés van, ahol is a tartományok a felelősek az egészségügyért, az egyik hamburgi szenátor volt az, aki először beszélt arról, hogy a gyanú az gyakorlatilag a spanyol uborkára eh, keveredett, és a szövetségi egészségügyi miniszternek éppen ezért nem volt más lehetősége, mint hogy figyelmeztetés adjon ki. Azonban ez a figyelmeztetés csak Németországnak az északi részére korlátozódott. Ez azonban nem eh, nem használt, és a teljes lakosság pánikkal reagált az egész helyzetre, és az volt ennek a következménye, hogy eltekintett az uborkának és a paradicsomok a fogyasztásától. Most, amikor a biztos úr kompenzációról beszél, akkor szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem csak a zöldségtermelőket érintette ez az egész ügy, hanem a németországi polgárokat, fogyaszt, fogyasztókat úgy is érte ez a dolog, hogy nem fogyasztottak például mozzarella a sajtot, ennek a termelését is rendkívüli módon csökkenteni kellett, hiszen összeomlott a mozzarella piac. Ami pedig a válságkezelést illeti itt Brüsszelben, szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak azért, hogy gyorsan reagált, és 100, 150 milliós összeget 210 millió euróra növelte. Tudjuk hogy természetesen, hogy az összeg nem lesz elegendő az összes érintettnek a kártalanítására, azonban az lenne a kérdésem biztos úr irányába, hogy milyen közös javaslatokat tudunk tenni annak érdekében, hogy a jövőben megfelelő pénzügyi eszközök áll, álljanak rendelkezésre a válság kezelésre hiszen nyilvánvaló, hogy jövőben is lesznek válságok, teljesen mindegy, hogy milyen típusúak. Úgy gondolom, hogy meg kellene fontolnunk, és nyilvánvalóan a bizottsággal és a költségvetési felelős egyéb szervekkel is egyeztetni kell arról, hogy jó lenne, hogyha a pénzügyi eszközöknek az agrár költségvetésen belül a 2%-át elkülönítenénk egy válságkezelő alapra. De biztosítani kell ennek keretében azt is, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket folyamatosan rendelkezésre tartsák a pénztárban, és ne használják fel más célokra, egyfajta ilyen megtakarításként, vagy megmaradt összeként, például Galileóra, vagy más célokra. Tehát itt több éves szinten kell válságkezelési célra pénzeket elkülönítenünk. Köszönöm szépen. Albert, Köszönöm szépen, Albert. Most az S SD szocialisták nevében. Eh, Köszönöm szépen. Először is eh, köszönetet tartozom a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk ma délelőtt, és megvitathatjuk a foganatosított lépéseket, amelyek a válság kapcsán, az ehek válság kapcsán a zöldség ágazatot eh, érintik. Szeretnék együttérzésemnek hangot adni, azokkal a családtagokkal együttérzek, akiket érintett ez a probléma. Szolidaritásomról szeretném meggyőzni őket. Azt hiszem, hogy olyan kérdésekről beszélünk ma, amelyek, amely kérdésekre az Európai Bizottságnak, illetve az európai intézményeknek reagálnia kell. A parlamenti viták során fölmerült, hogy a válság kezelésében milyen hibákat követtek el, például gondolok itt a figyelmeztető rendszerre. A figyelmeztető rendszer utalt a szennyezés kiinduló pontjára, azonban a termékek forgalmazására kereskedelmére nem. És így Spanyolországban, a saját hazámban ez nagyon súlyos következményekkel járt, és a hírneve a termelőknek is megsérült. Tehát szeretném látni, hogy a bizottság mit tett ebben az ügyben, ugye ezért vagyunk itt. Nos, vannak hiányosságok, de De a, ugye négyen, négy ország ellenezte az eddigi rendelettervezetet, javaslatot. Voltak azonban pozitív reakciók. Szeretnénk köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy eljött hozzánk. Ugye teljesen más válság ez, mint a tejágazat válsága, hiszen a forrásokat nem országonként osztják ki, lehet, hogy ez jó ötlet lett volna. A kompenzációs rendszer azon országokra összpontosít, azokat részesíti előnyben, amely országok ezen termékeket termelik, és nem pedig azokat, akik már a folyamat elejétől érintve voltak. A biztos úrtól azt kérem, hogy további intézkedéseket foganatosítson, hiszen a rendeletben szereplő kompenzációt, hogyha jól tudom, ki lehet terjeszteni más termékekre, például az idény, zöldségekre és növényekre. A rendeleten kívül pedig azt hiszem, hogy a bizottság még más lépéseket is tehetne, elkerülve az, hogy a kereskedelmi partnerek önkényszerűen lépjenek. Természetesen rugalmasságra szükség van a rendelet alkalmazása során, és meg kell győződni arról, hogy minden egyes földrajzi terület helyzetével rugalmasan foglalkozik, és rugalmasan kezeli azt. Örülök a promóciós kampánynak, amit említett a biztos úr, ezt nagyon fontosnak tartom és fontosnak tartom azt, hogy a termékeinket reklámozzuk, erre van is egy, egy rendelet, ez helyes, hiszen vissza kell állítani a hitet és a bizalmat az európai termékekbe, ezért minden erőfeszítést meg kell tenni. Információs kampányokat kell folytatni, a fogyasztókat kell célba venni az Európai Unió határain belül és kívül. Így az európai termékek tulajdonságait mindenhol megismerhetik. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy a jövőbeli vitáink során új eszközöket kell találnunk, olyan eszközöket, amelyekkel hatékonyabban lehet egy ilyen válságra reagálni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, már csak kevés perc maradt a vitára. Most szeretném a koordinátoroknak megadni a szót. Először George Lejenek, aztán Martin Heislingnak. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok fogalmazni, biztos úr. Az első kérdésem a következő. Meg tudná erősíteni, hogy a szennyezés forrását sikerült azonosítani? Nem tudjuk, hogy ezek babcsirák voltak. Tehát szeretnénk tudni pontosan, hogy mi volt a, a szennyezés forrása. Ez nagyon fontos számunkra. A második kérdésem természetesen a válságra való reakciót érinti. Erre utaltak már többen. Természetesen nehéz volt meghatározni a forrást. Meg tudná nyugtatni bennünket arról, hogy a német hatóságok átlátható és méreható elemzést fognak végezni. Megnézik, hogy mi az, ami eh, jól alakult a válságkezelés során, és mi az, ami nem hiszen mindenképpen értékelni kell a válságra való reakciót, hiszen valóban óriási következményekkel járt Európa szerte. És nagyon sok termelő megélhetését tönkretette. Harmadik kérdésként az orosz piacra szeretnék rákérdezni. Közelebb állunk-e ahhoz, hogy az orosz piac megnyíljon, és szabad kereskedelmi megállapodások szülessenek, vagy még mindig vannak nehézségek, hiszen hogyha azt szeretnénk, hogy helyeálljon a piac, akkor ehhez az orosz piac megnyitása rendkívül fontos. És még egy utolsó kérdés, a 210 millió eurós támogatást üdvözöljük. Nem tudom, hogy van-e lehetőség ennek a továbbbővítésére, hogyha erre szükség lenne. <clears throat> Ja, igen, biztos úr, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. A válság még nincs mögöttünk, új megbetegedések vannak Németországban. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy az újságok címoldaláról lekerült a válság. Ugyan megtaláltuk a forrás, de az okot, tehát a, a fertőzés okát még nem. Nem tudjuk, hogy honnan jön a csíra, honnan jönnek a fertőzött növényi csírák. Németországban most egy patakban is találtak E. coli fertőzés. Valószínűleg ez egy víztisztító műből érkezett a patakba, és nem lehet megmondani, hogy hogyan fog tovább alakulni a válság Németországban, mivel kell még szembenéznünk. Tehát csak annyit mondhatunk, hogy most beszélünk ugyan a kártalanításról, de hát arról is beszélnünk kell emellett, hogy mik az okok, mik vezettek ez a válsághoz. Tehát a amit fel kell tennünk, hogy honnan érkezett ide ez a fertőzés. Hosszan beszéltünk arról, hogy az antibiotikumokat nagy mértékben, károsan nagy mértékben használják a mezőgazdaságban, éppen ezért fölmerül az a kérdés is, különösen egy ilyen betegségnél, ahol is a szövődményeket nehéz leküzdeni, hogy mennyiben szabad antibiotikumokat használni, és az is kérdés, hogy miért tartott ennyi ideig, mire a, a válságkezelő mechanizmusok elkezdtek dolgozni. Tehát ebből le kell vonni a tanulságokat. Úgy gondolom, hogy Európában megmutatkozott, hogy egy jobb válságkezelő mechanizmusra van itt szükségünk. Németország úgy gondolom, hogy szintén bizonyos mértékig felelős a problémákban. A, nyilván nem működtek megfelelően az ellenőrző szervek, a szövetségi egészségügyi szervek túl későn reagáltak, és nyilvánvalóan, hogy túl Nyilvánvalóan nem voltak elég világosak a lépések a fogyasztók számára. Tehát szükség lenne egy európai koordinációra ilyen válságok esetén, ahol elmondhatjuk azt, hogy vannak megbízható állásfoglalások, vélemények az európai szervek részéről, amelyek aztán döntenek arról, hogy hogyan kell megváltoztatni a válságkezelési mechanizmusokat, a fogyasztói szokásokat, az élelmiszerfogyasztást, és ezek adott esetben iránymutatást adnak a nemzeti struktúrák számára is ami egy válságkezelési alapnak a kérdését illeti, nyilván ezt a kérdést is fel kell tennünk. A jövőbeni közös agrárpolitikával kapcsolatban George Leinen már fölemlítette, hogy hova, hol, fölemlítette azt a kérdést, hogy honnan fog ide érkezni a pénz, és azon is el kell gondolkoznunk, hogy nem tudjuk valószínűleg a jövőben minden egyes gazdálkodónak a kárát teljes mértékben kompenzálni, tehát ez nem lehet a kártanítási alapnak a célja, hiszen azt is kell látnunk, eh, hogy azért vannak előnyei is ennek a válságnak, hogyha bizonyos termékeket nem fogyasztottak, akkor más termékeket nagyobb mértékben fogyasztottak, ezt is látni kell. És egy világos kérdés az ön irányába, hogy hogyan fogják a növényi csírákat termelő gazdálkodókat kártalanítani, hiszen a növényi csírák ugye nem feltétlen minősülnek zöldségnek, tehát mely kategóriába tartoznak a csírák, ők nem feltétlen kapnak kártalanítást. Ez egy konkrét kérdés. Végül pedig egy záró kérdés lenne, hogy hogyan kíván arról gondoskodni, hogy a jövőben, úgy gondolom, hogy ez nem a legutolsó válság, amivel szembe kell néznünk, tehát hogyan fogjuk a jövőben egy európai szinten válságkezelési mechanizmust kialakítani, amely előrejelző rendszert is magában foglal, és a végén kártalanítást is, és hogyan fogjuk tudni az ilyen kaotikus állapotokat megszüntetni, mint amivel most kell, hogy szembenézzünk. Yes, sir, I, I, I will be extremely brief. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Én is szeretném együttérzésemet kifejezni azok felé, akik családtagjukat elveszítették. És azok felé is, akik termelőként akár az megélhetésüket veszítették el. Egyértelmű, hogy az azonnali reakció, illetve az ítélkedés nagyon sok problémát és kárt okozhat hogyha vannak olyan megjegyzések, amelyek nem tényeken alapulnak, és ez tény, hogy így történt. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy nagyon fontos kérdések merültek fel, ahogy George Lyon is mondta, az elemzés, ami az ön rendelkezésére áll. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a tanulságokat és azokat a dolgokat, amiket következtetésként levontunk, azokat hajtsuk is végre. Nagyon gyorsan kell reagálni erre a válságra, és nagyon sok hasonló válság érinti Európát. Ezek már, ezek a válságok nem tartják tiszteletben a határokat. Ön elégedette azzal, hogy ahogy az Európai Unió reagál, független attól, hogy ez a probléma merül fel, vagy egy másik. Nem sokára egy ponton nyilván fel fog merülni más probléma is. Tehát vagyunk-e olyan pozícióban, hogy a szükséges reakciós vagy reagálási mechanizmusok a rendelkezésünkre állnak? Köszönöm szépen. Ezzel a koordinátorokon túljutottunk. Fontana kolléga parancsoljon. Téged nem láttalak az előbb még. Csak nagyon röviden. Rendkívül fontos kérdés, biztos úr. Mindig úgy tűnik, hogy a mezőgazdaságban havonta, vagy néhány havonta válságok merülnek fel. Hogyan kezeljük ezeket, különösen a médiában? Ez rendkívül fontos kérdés, és ön is utalt erre. Látjuk, hogy a termelők óriási veszteségeket szenvednek el ennek következtében. A második probléma az alapokra vonatkozik arra az alapra, amit, ahogy az elnökünk is mondja, amelyet elkülönítettek. Ez csak az első lépés kell, hogy legyen, hiszen itt óriási károkról van szó, és a másik, hogy nagyon fontos, hogy ezek az alapok, ezek a pénzek el is jussanak a gazdákhoz, akik veszteségeket szenvedtek el. Tehát ezekre az aspektusokra is oda kell figyelni. García, ver un minuto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yendo directamente al gran... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. 39 halottról és több ezer súlyos betegségről beszélünk. Ugyanakkor azt is kell látnunk, hogy hogy van ennek a kérdésnek a büntető jogi oldala. Tehát itt beszélésről, de hát, ez, de hát a politikai válasznak magában kell foglalnia más dolgokat is, hiszen a gazdasági károk összesen hasonlíthatók a más területen bekövetkezett károkkal. Van egy fejezetünk a költségvetésben, ahol még 1 milliárd euró rendelkezésre áll, ebből 210 milliót szeretnének rendelkezésre bocsátani, ugyanakkor a kártalanítás nem minden országra, nem minden gazdálkodóra terjesztik ki, tehát mindenképpen eh, nagy segítségről van szó, eh, nagy segítséget kell adnunk, és nem csak morzsákat szórni itt a gazdálkodók közé. Hogyha Spanyolországban megfelelő tájékoztatást és propagandát folytatunk, akkor erre májusban, júniusban, júliusban eh, kell eh, koncentrálnunk. Nem szabad hagynunk, hogy elteljen a nyár a megfelelő tájékoztatás és propaganda nélkül. Csak így fogjuk tudni az image károkat megszüntetni a spanyol, portugál E, francia és lengyel gazdálkodók, hiszen nem voltak felelősek a válságért, hanem a rossz válságkezelési rendszer és előrejelző rendszer volt a hibás. A spanyol országból származó biouborka még mindig fekete listán van, tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémával, és nem szabad, hogy a bizottság állandóan csak e, apró technikai malőrökre hivatkozzon, föl kell állítani megfelelő tájékoztatási rendszert, hogy a spanyol termékek újra eljussanak a gazdálkodóktól a fogyasztókhoz. Elnök, sajnos már nincsen sok időnk, a biztosnak hamarosan távoznak, és José Bové kap szót. Oké, okay, vite. Nagyon röviden három kérdésem lenne. Az első, a válság válságra való reakció, illetve a két költségvetés. Hogyan lehet az, hogy 450 milliót nem használtunk fel 2010-ben a költségvetésben, mezőgazdasági költségvetésben, és ezt az ITER-re szánták. Elfogadhatatlan számomra az, hogy egy ilyen helyzetben pedig hiányoznak a források. Tehát amikor ö, egyensúlybeli problémáink vannak, és, és nem, hely, nem használtak fel megfelelően forrásokat, akkor ö, ezt nem tudjuk egy válságra félretenni, és aztán konkrétan felhasználni. Ez volt az első kérdésem. A második kérdés a költségvetés. Azt hiszem, hogy egyértelműen kiderült, hogy szükség van egy kap költségvetésre, nem lehet csökkenteni a kap költségvetését például az ilyen válságok miatt. Azt szeretném, hogy ö, például az EFSA, illetve más elemző hatóságok költségvetését növelni tudjuk, hiszen, hogyha megnézzük, hogy mi történik az Egyesült Államokban, például egy válság esetén, és összehasonlítjuk ezt az európai helyzettel, akkor azt látjuk, hogy alul teljesítünk, és ez mindenképpen pénzügyi probléma, például az EFSA költségvetésére gondolok. A harmadik megjegyzésem, Franciaországban a hús esetében, a darált hús esetében egy újabb probléma merült föl, tehát ez ismét az ekoli fertőzésre utal, és azt látjuk, hogy nem lehet ennek a forrását megnevezni, hiszen ezek különböző országokból származó állatokból készített, darált húsok voltak. Nem lehet tudni tehát, hogy honnan származik, honnan jött a fertőzés, hogyan lehet garantálni a fogyasztó tájékoztatását, hiszen nem lehet egyszerűen csak a darált húst törölni, a vásárlói listáról, nem lehet tudni, hogy milyen országokból származott ez a hús, nem lehet visszakövetni ezt. Tehát ez, ez a három téma, amelyet fel szeretnék vetni. Köszönöm. Petra neves kolléga. Azzal szeretném kezdeni a mondandómat, hogy köszönetet mondok a biztosnak, hogy ellátogatott hozzánk, és viszonylag kedvező hírekkel szolgált. Három pontot említenék. Először is ami a bizalomnak a újbóli felépítését és a fogyasztók bizalmának az újbóli megnyerését illeti, és egyáltalán az európai fogyasztásnak a visszaesését illeti. Ezzel kapcsolatban a következőt mondanám. Ön már ezt a problémát bemutatta, de Eranza kollégához hasonlóan én is azt gondolom, hogy gyorsan kell itt cselekednünk, ami a felvilágosító kampánymunkát illeti. Nem várhatunk a végtelenségig. Fontos tehát, hogy a értékesítést, azt újra helyreállítsuk. Aztán nyilván vannak itt közegészségügyi szempontok is. Úgy gondolom, hogy közegészségügyi szempontból rosszul kezelték a válságot. Ezen a téren is változtatni kell. Ami pedig a kártalanítást illeti második pontként, természetesen jó, hogy a gazdálkodóknak kártalanítást kívánnak adni, azonban ennek a mértékével gondok vannak. Az összeget talán jobban hozzá kellene igazítani a kár mértékéhez, és hát itt is figyelembe kell venni azt, hogy hogyan sikerül majd, mennyi időn belül sikerül majd a fogyasztók bizalmát újra megnyerni. Ami a válságmenedzsmentet illeti, itt kétségek merültek föl, itt Ön biztos úr egy jó elemzést adott a problémáról, azonban szeretnék többet tudni, többet hallani arról, hogy mi, hogyan tervezik a válságkezelésnek a javítását, a megváltoztatását annak érdekében, hogy a jövőben jobban működjön, és jobban kezelje a válságokat. Elnök, köszönöm szépen. Rodosz asszony. Uważam, że podjęte działania przez komisję są niewystarczające. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság intézkedése nem volt elégséges. A zöldség ágazat rendkívül összetett, a termelők nagyon nehéz helyzetben vannak most. Másodszorban azok az intézkedések, amelyeket javasoltak, igazából túl sok adminisztráció kapcsolódik ezekhez. A kártérítés pedig, amit javasoltak, az inkább a termelők, termelői csoportosulások számára kedvező, de különösen az új tagállamokban ez nem egy elterjedt jelenség. Talán ezért a kompenzációt az egyéni termelőknek is kellene adni. Megfelelő eljárásban természetesen. Úgy gondolom, hogy nemzeti csomagokat kellene létrehozni, és specifikus megoldásokra nagyobb lehetőséget teremteni. Nem minden terméket fednek le ezek az intézkedések. Például a gombákra, a champignonra nem vonatkozik. Pedig Lengyelországban nagyon széles körben érintette a gazdákat, a gombatermelőket is ez a válság. Oroszországgal kapcsolatban szintén le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket ebből a problémából, és ezekről a kérdésekről kétoldalúan tárgyalnunk kell az Európai Unió és Oroszország között. Ezen túlmenően meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy az ellenőrzési és monitoring rendszer hol nem működött. Elnök, Rodosz képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött biztos úr. Még mindig nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Nagyon sok halál eset volt, még többre lehet számítani, több ezer ember komoly betegségben szenved. Annyira komoly az állapotuk, hogy teljes mértékben aggasztóvá vált a helyzet. És ez a probléma csak egyre terjed. A forrás az a babcsírákra vezethető vissza, de most úgy gondolják, hogy az eredet egy folyóból, egy patakból származik az egész válságnak és a járványnak az eredete. Na már most azok, akik mezőgazdaságban dolgoznak és zöldséget állítanak elő, óriási károkat szenvedtek el. Németországban az emberek gyakorlatilag már minden zöldségnek a fogyasztását kerülik. Ezért talán érdemes lenne kompenzálni azokat, mindannyiukat, azokat a termelőket, akik ö, ö, zöldséget vagy gyümölcsöt termesztenek, hiszen mindannyian ö, károkat szenvedtek el. Például ott van az eper, vagy ott van a rukola, ami nem minősül európai zöldségnek, tehát erre elvileg nem vonatkozik a kompenzáció. A kártérítésről azt hallottuk, hogy az termelői csoportosulások fogják főleg kapni, de azok az egyéni termelők, akik nem tartoznak csoportokhoz, azokkal mi lesz? És de kérem, ne gondolkozzanak nemzeti szinten, európai szinten kell gondolkoznunk, hiszen minden zöldségtelt a válság. És Albert Dess felhívott minket arra, hogy legyen egy európai alap. Én is kértem ezt már a dioxinválság esetén, és nagy mértékben tudnám támogatni. Szerintem gyorsan kell lépnünk, hiszen több válság lesz majd még. Thank you. Uh, very short, I first of all want... Köszönöm szépen, nagyon röviden. Először is szeretnék gratulálni a biztos úrnak, gyors lépéseket tett, ami a vészhelyzeti alapot illeti. Dali kollégájával ellentétben, akinek uh, Oroszországba kellett volna repülnie, a válság kirobbanása után egy-két nappal még mindig nem látogatott el Oroszországba, hogyha jól tudom. Az ő reagálása nagyon lassú volt, az öné azonban a mezőgazdasági területről gyors volt, és ezt üdvözlöm. Konkrét kérdés. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő a nyolc, jelenleg 210 milliós ö, eurót ö, alokáltunk erre a jelenlegi kérdésre. Szeretném megtudni, hogy a vészhelyzeti alapot mennyiben lehetne tovább mozgósítani. Ezen kívül az uborka, illetve paradicsom termelők, akik nagyon alacsony áron, kilónként egy-két centért eladták ezt a terméket, ők jelenleg semmilyen kompenzációt nem kapnak, az én meglátásom szerint két centet spóroltak nekünk. Lehet, hogy őt nekik is segíteni, segíteni kellene ebből az alapból. Erre szeretnék konkrét választ kapni. Köszönöm. Mátó Pajó Lenicska. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is szeretném kifejezni, hogy a gazdálkodóknak és a járvány áldozatának családjával szolidaritást vállalunk. Spanyolországban különösen nehezek voltak a következmények, amik arra voltak visszavezethetőek, egy hamburgi szenátor felelőtlen kijelentéseket tett. A piacok teljesen összeomlottak, és a termékeinknek az imidzse, a presztízse is rendkívüli módon szenvedett. Úgyhogy a helyzetet legfeljebb csak a bizottságnak a megfelelő gyors cselekvése fogja tudni megmenteni. Reméljük, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a helyzet ne ismétlődjön meg. A bizottság bemutatta az álláspontják, 210 millió eurót kíván a kártalanításra fordítani, azonban ez nem fogja fedezni a keletkezett kárt. Biztos úr, nagyon remélem, hogy júniusban miután megvan a helyzetértékelés, ezt követően azt fogja mond, azt, azzal fog tudni elénk állni, hogy hál' Istennek nem volt szükség a teljes pénzre. Olenyicska kolléga, és utána Ányó kolléga. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó ellenőrző rendszerünk van az élelmiszer biztonság és az élelmiszer termelés területén különösen ami a hús és tejtermékeket illeti. Itt tehát egy élelmiszerbiztonsági ellenőrző rendszer van, de a többi területen ez valahogy nem működik megfelelően. Vannak különböző rendszerek az egyes országokban, jó lenne, hogy ezeken a más termékek területén működő rendszerek, eh, rendszereket is eh, össze tudnánk kapcsolni, és ezek együtt tudnának működni. Nem csak tehát a tej és a hústermelés területén működnek megfelelő rendszerek, hanem minden egyéb területen, ahol ilyen fenyegetésekkel kell szembenéznünk, többek között a növényi termékeknél, a zöldségeknél, gyümölcsöknél is. Másodszorban Oroszország még nem oldotta fel a tilalmat, tehát Oroszországa még nem ö, folytatható kereskedelem, és ebben ennek Lengyelországban nagyon nagy következményei vannak. Ez is mutatja, hogy az ellenőrzések nem működtek jól a, a zöldség területen, és ennek a következményeit, a trámai helyzetet a termelőknek kell elviselniük. Éppen ezért azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy további termékeket vegyenek fel arra a listára, amely a kártalanításban részesülő termékeket, termelők lista neveit tartalmazza. Például itt vannak a gombatermelők, nekik is rendkívüli problémáik vannak a jelenleg kialakult helyzetben. Éppen ezért sokkal pontosabb adatokra lenne szükségünk. Thank you, Chairman. My sincere sympathy to the German citizen. Őszintén érzek a német állampolgárokkal, akik ismerősöket, családtagokat veszítettek el. Ez a válság Németországban eredetileg Spanyolország hibájából, úgy gondoltak, hogy Spanyolország hibájából történt. Azonban nagyon fontos, hogy elkerüljük, hogy ne legyenek aránytalanok a kompenzációk. Biztos vagyok benne, hogy az európai biztos is azt a kompenzációt megpróbálja majd Németországtól visszanyerni, hiszen ők okozták a problémát. És nagyon remélem, hogy a jövőben nem fognak hasonló félretájékoztatási esetek előfordulni. Elnök. Per la tempestività dell'azione della Commissione, però vorrei eh, fare... Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm azt is, hogy a bizottság nagyon gyorsan reagált. Néhány kérdésem volna. Tisztában vagyok azzal, hogy promóciós intézkedéseket szeretne beindítani, de a jelenlegi belső piacra vonatkozó szabályok szerint ezeket november 30-áig nem lehet beindítani. A harmadik felek piacára vonatkozóan a határidő március 30-a jövő évben. Ezt a menetrendet figyelembe véve látható, hogy túlságosan későn fogjuk ezeket a promóciós programokat elfogadni ahhoz, hogy a piac fellendülését elősegítsük velük. A következő pont ezen rendeletben, amely a termékek, termények visszavonásával kapcsolatos kompenzációt illeti, a az üvegházakban előállított termékekre csak 300 tonna fölött vonatkozik a kompenzációs, ez nem elég hatékony. Harmadsorban úgy tűnik, hogy a bizonyos költségvetési sorokban van elég pénz, de akkor, amikor arról beszélünk, hogy rengeteg pénzt nem használtunk fel, akkor érdemes elgondolkozni. Ez bizony probléma. Vannak olyan erőforrások, amelyek a rendelkezésünkre állnak, csak lehet, hogy nem abban a költségvetési sorban, amire gondolunk. Elnök, köszönöm szépen, illetve köszönöm elnök úr, és köszönöm biztos úr azt is, hogy mennyire gyorsan jött el hozzánk, milyen gyorsan reagált a kereskedelmi korlátozásokról és a promóciós intézkedésekről is beszélt. Azt mondta, hogy vannak olyan gazdák, akiknek 50%-ig visszatérítik a kárát, de biztos úr, ezen erőfeszítés ellenére úgy gondolom, hogy nagyon sok gazdaság továbbra is elképzelhető, hogy egyszerűen tönkre megy ebben a válságban. Egy 50%-os kompenzáció lehet, hogy nem elég arra, hogy ezeknek a gazdáknak a fennmaradását biztosítsuk, különösen azokon a térségekben, ahol nagyon széttöredezett a gazdaságok földrajzi eloszlása Egyszerű és olcsó tanúsítási rendszerekre van szükségünk az exportok elősegítésére Oroszországba. A promóciós kampányok, ezeket nagyon gyorsan be kell indítani, ez sürgős ügy. A friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása széles körben elterjedt Európában, és valószínűtlennek tűnik, hogy ez a program ma létrejönne, és egy-két hónapon belül végrehajtanánk. Mindazonáltal a fogyasztók bizalmát vissza kell állítani a gyümölcsökben és a zöldségekben, amelyeket az Európai Unióban állítunk elő. Gutierrez úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három pontot szeretnék elmondani, és megpróbálom rövidre fogni a mondandóma. Az egyik a bizottságnak a válságkezelése, a jövőbeni válságkezelés és a jövőbeni hatások. Nos, a válságra adott választ illetően úgy gondolom, hogy itt a bizottság nem élt megfelelő politikai kezdeményezése, egy egységes politikai irányvonalat alakítson ki, és a különböző intézmények sem koordinálták megfelelően a válsággal kapcsolatos lépéseiket a német e, és európai és harmadik országbeli hatóságok nem egyeztettek egymással, és ez nagyon sok bizonytalanságot okozott a polgárok esetében, és a gazdálkodók esetében pedig rendkívüli károkhoz vezetett, ami a, tehát a válságra adott választ illeti, az nagyon rossz volt, és a válságkezelés is rossz volt. A válságkezelés esetében egy rendelettervezet született, ez azonban nem kapott megfelelő támogatást a tanácsban, és túl kis összegeket irányoztak elő a kompenzációra, amelyek a keletkezett kárt nem képesek fedezni, különösen a spanyol termelők esetében, ahol nem is terjed neki az összes érintett termékre, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a listán nem szerepel minden érintett termék, tehát például a szezonális termékekre nem terjed ki a lista. Tehát túl, túlságosan merev, túlságosan bürokratikus ez a kártalanítási rendszer, és az az embernek a benyomása, hogy a, bürokrácia gyakorlatilag vindikálja magának azt a jogot, hogy az emberek sorsáról döntsön. Éppen ezért egy gyors lebonyolítását, gyors, rea- gyors lebonyolítását kérem a kártalanításnak, és gyors válaszadást kérek a problémákra, annak érdekében, hogy megfelelően kompenzáljuk a gazdákat. Tehát most a rendeletnek a megszületése után a tájékoztató kampányt is gyorsan útjára kell indítanunk annak érdekében, hogy még a szezonális termékek értékesítése területén is előrelépést érjünk el. Mindazokat a módosításokat, helyesbítéseket meg kell tennünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ilyen válság a jövőben megismétlődjön. Elnök, köszönöm szépen Sergio, köszönöm szépen az összes hozzászólást, most pedig biztos úr, megpróbáltuk időben korlátozni magunkat, de természetesen ez egy olyan téma, ami mindenkit eh, érint, és mindenkit gondolatokra indít, éppen ezért kérem biztos urat, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Tehát arról van szó, hogy hogyan tudjuk az európai fogyasztóknak a bizalmát helyreállítani, újra megnyelni. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, eh, és ez az, ami kapcsolódik a tájékoztató kampányhoz eh, is. Parancsolj, Dacsa! Vous dites euh, Il y a eu la, la dernière... A legutóbbi felszólalásban azt hallottuk, hogy a bizottság későn lépett, sok bürokratikus akadálya küzdött, és nem volt megfelelő reakciója. Nézzük meg, mi volt a legutóbbi válság, ahol a mezőgazdasági ágazatban ilyen gyorsan kellett volna reagálnia a bizottságnak. Mondjon még egy olyan ágazatot, ahol nem kellett a bizottságnak megválnia a válság végét, és már is reagált. Elfogadom a kritikát, de a kritikának konstruktívnak kell lennie. De azt hallani, hogy nem elég gyorsan reagált a bizottság a kompenzáció terén, a terméknek nyújtott kártalanítás területén, ezt nem tartom igazságosnak. Ugyanakkor szeretném szétválasztani a bizottság lépéseit, hogy mit tehetünk és mit kell tennünk, ami az egészségügyet, illetve a fogyasztóvédelmet illeti, illetve a mezőgazdasági és termelői területet. Megpróbálok részletesen válaszolni abban a témában, ahol én vagyok a felelős, illetve szeretném megnyugtatni önöket, hogy az ellenőrzés és az egészségügyi felülvizsgálat területén Dali biztos úrral kapcsolatban vagyok, mindig is közösen dolgoztunk, és a különleges miniszteri tanácsülésen együtt voltunk. Ezen kívül kötelezettséget vállaltunk arra, hogy elemezzük a válságkezelési rendszert, illetve a bizottság reagálásának lehetőségét, de tudniuk kell, hogy nem a bizottság a, a vizsgáló, a tagállamoknak kell ezeket az, e- a vizsgálatokat elvégeznie. Nagyon gyakran azt halljuk, hogy túlságosan sok a szabályozás, nos ebben a helyzetben nem az volt a baj, hogy hiányoztak volna a szabályok, hanem tagállami szinten hiányzott az együttműködés, a koordináció, illetve az intézmények és a tagállamok közötti koordináció is hiányos volt. Nagyon nagy figyelemmel követem a helyzetet, és próbálom tisztázni azt, ahol homályosak még a kérdések. Megpróbáljuk az együttműködést egyértelműbbé, átláthatóbbá tenni, de itt nem a bizottság feladatáról van szó, ki egy párhuzamos struktúra működik a tagállamokkal, és ez a tagállamok felelőssége. Elhangzott az is, hogy a bizottság nem lépett kellő gyorsasággal. Nos, nem tudom, hogy lehetett-e volna gyorsabban reagálni. Hiszen a különleges miniszteri tanácsülésre már egy javaslattal érkeztem június elején. Egyáltalán nem vártam, nem vártam meg azt, amíg egy miniszter vagy valaki azt mondja nekem, hogy reagálni kell. Nem vártam heteket vagy hónapokat. Tehát lehet, hogy a múltban más válságok esetében így volt. Nem, ide egy javaslattal érkeztem. És ez pedig egy bizottsági rendeletre való javaslat volt, nem pedig tanácsi rendelet a, megpróbáltunk tárgyalni a tagállamokkal, de ez egy bizottsági rendelet. Hogyha tanácsi rendeletre lett volna szó, akkor nem lehetett volna lépéseket foganatosítani. Pontosan erre utaltam a jövőben, nagyobb lehetőségünk lesz már, hiszen a tanács létrehozza azt a jogi alapot, hogy a bizottság is léphessen. Itt pedig ez még eddig hiányzott, egy bizottsági szabályozás, egy bizottsági rendelet alapján próbált ö, lépni a bizottság. Mond trop bürokratik. Aztán a túlságosan bürokratikus rendelkezések. A kokóbű elé is járultam, és elmagyaráztam, hogy hogyan költöttük el a pénzeinket. Meg kell mutatni természetesen bizonyítani azt, hogy jól kezeljük az európai költségvetést és az európai pénzeket. De éppen ezért a termelői csoportosulásokra vonatkozik az, hogy az ingyenes terjesztés vagy a termelés begyűjtések a visszafogása megoldást jelenthet. Tehát itt olyan operatív programok vannak, amelyeket ők alkalmazhatnak. Ők maguk vezethetnek be termelési irányítási intézkedéseket. De ezt nem mi döntjük el, hogy, és nem mi ellenőrizzük, hogy ők visszatartották-e ezeket, vagy elpusztították-e azokat az terményeket, amelyeket begyűjtöttek, nem tudtak eladni. Tehát egy oldalról nagyon fontos, hogy legyenek intézkedések, de más oldalról, hogy a tagállamok azt helyesen végre is hajtsák nagyon fontos, hogy meg azonosítsuk azt az elemet, amelyik túlságosan bürokratikus. Legalább egy minimum administratív eljárásra szükség van, legalább néhány hétre a javaslat benyújtása után. Tehát abban a pillanatban, amikor a rendeltet elfogadják, június 6-ától, a tagállamok már befogadhatják a termelők kérelmeit, és hát Épp ezt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a termelőknek valami bizonyítékuk legyen arra, hogy megvolt a termelés, meg létrejöttek a termények, és akkor azokkal mi történt például? Megsemmisítették? Erre valami bizonyíték kell, különben nem tudunk, a bizottság nem tud visszatérítést adni. Aztán a költségvetés. Már mondtam, már az elemzésünk után, de a most beérkező kérelmek alapján is a szer szolgálataim bizonyos termékeket választottak ki, elmondom, hogy hogyan. Ezek a leginkább érintett termékek, és azok, amelyeket legnehezebb tárolni annak érdekében, hogy mondjuk később a válság után értékesítsék. Aztán ezek azok, amelyeket elég nagy mennyiségben állítottak elő, és nem tudtak eladni körülbelül 210 millió eurónak nagyjából ezt az igényt le kell fedni azon becslések alapján június közepén, amikor még az elemzésünk nem volt véglegesítve. Tehát június végén, amikor már a tagállami igények beérkeznek, akkor pontos adataink lesznek, és akkor javítani tudjuk majd ezt a rendelettervezetet. De nekem az volt a célom, hogy azonnal lépjek fel azonnal intézkedjek, nem elsietett módon, ezt hangsúlyoznám, hanem gyorsan. Tehát a rendelkezésünkre álló adatok alapján gyors cselekvési tervet dolgoztunk ki. És még egyszer, ezek az Európai Bizottság jelenlegi lehetőségein belül, költségvetési lehetőségein belül vannak, például a 200 millió euró, jelen pillanatban nem tudunk ezen túlmenni. Úgy gondolom, hogy majd túl tudunk ezen menni, akkor, hogyha erre valóban szükség lesz, de ezt majd július közepén fogjuk látni bizonyított adatokkal. Ne felejtsük el azt sem, hogy a termelői csoportosulásoknak már is vannak, bár korlátozott, de vannak olyan lehetőségeik, hogy lépjenek, cselekedjenek. Úgy tűnik, hogy volt valaki, aki azt mondta, ú, már nem is tudom, hogy itt van-e az a képviselő, aki azt mondta, vagy azt kérdezte, hogy hát miért a termelői csoportoslások, és miért nem az egyéni termelők. A kompenzáció lehetőségét az egyéni termelők felé is megnyitottuk, de ne felejtsék el, hogy a gyümölcs és zöldségágazat éppen az az ágazat, ahol a legtöbb termelői csoportosulás létezik. Az Európai Bizottság a jogalkotókkal úgy gondolta, hogy ezekben az ágazatokban a lehető legjobb módja a cselekvésnek az az, hogyha szervezettek vagyunk. Tehát most jelzést kell adnunk a csoportosulások felé, hogy egy ilyen helyzetben lássák, hogy azok, akik leghatékonyabban tudnak fellépni, azok, azok a termelők, akik csoportosulásokba szerveződtek továbbra is ösztönözni fogjuk a termelőket, hogy szerveződjenek. A termelői csoportosulásokkal kapcsolatban ennyi, akkor a promóciós cselekvést miért nem tudjuk gyorsabban beindítani? Már is lerövidítettük azt a periódust, amely elvileg szükséges lenne egy ilyen intézkedéshez. október novemberi kellene kidolgozni a projektet és a tervezetet, hogy a következő év elején tudjunk dönteni róla. Augusztus 15-éig szeretnénk begyűjteni a tagállamoktól azokat a kérelmeket, amelyek a termelői csoportoslásoktól érkeznek az ilyen promóciókra. Utána 10, szeptember 15-ig válogatunk, és november 15-én pedig aláírjuk az első programokat, és megkezdődhetnek a promóciós kampányok. Ezekre a hónapokra szükség van ahhoz, hogy pályázatok érkezzenek, és az ágazat specifikus módon tudjuk megszervezni a kampányokat. Ez az eljárások minimuma. Annak érdekében erre mindenképp szükség van, hogy korrektül tudjunk eljárni Oroszországgal és az exporttal kapcsolatban, de konkrétan Oroszországgal kapcsolatban. Néhány nappal a válság kitörése után, amikor sikerült a járvány forrását beazonosítani, és ezt azonosítani, Oroszországban tartottunk egy csúcs találkozót, és az első dolog, amit Barroso úr hangsúlyozott Medvegyev elnök úrral folytatott tárgyalásaiban, az az volt, hogy az Európai Unióból az Oroszországba érkező export tilalmát oldják fel az Európai Bizottság elnöke, illetve az orosz elnök közötti megállapodásra sor került, azonban sajnálatos módon technikai szinten Oroszország még nem lépett olyan gyorsan, ahogy az a gyakorlatban a legkedvezőbb lett volna. Az elnök úr visszatért erre a témára, és ha jól tudom, akkor Dali biztos úr éppen ma a Commerce és az Agri fő, valamint a Sanko főigazgatóságok képviselőivel a problémákat azonosítja. Mindenféle igazolásokra van szükség Oroszország részéről, de mi úgy gondoljuk, hogy Oroszország aránytalanul járt el, aránytalanul sújtotta az európai exportot hiszen a válság az egy német régióra korlátozódott, Oroszország reakciója pedig az egész Európai Unióra vonatkozott. Nos, tehát ezt a kérdést még a jövőben is megpróbáljuk majd tisztázni Oroszországgal. Aztán az a hogy a rendeletben miért nincsenek országokra lebontva az alapok. Ez nem a bizottság vagy a tanács hibája. Az Európai Bizottság a lehető leggyorsabban akart fellépni, és ezért nem osztottuk el országonként az alapokat. Azért nem, mert a lehető leggyorsabban szerettünk volna lépni. Minden kiegészítő kritérium csak a bürokráciát növeli. És éppen azt szerettük volna, hogy a minimumra csökkenthessük azokat a fontos elemeket, amelyek a finanszírozás minimum előfeltételei. Az, hogy nem országonként osztjuk fel a pénzt, ez a lehető leghatékonyabbá teszi a reakciónkat. Tehát június végén, ahogy már mondtam, amikor a kártérítési igényeket megkapjuk, kártanítási igényeket megkapjuk, akkor sokkal pontosabb adataink lesznek. És mindenképpen arányos kompenzációt szeretnénk elérni. De éppen az igazságtalanságokat, a lehetséges igazságtalanságokat akartuk elkerülni azzal, hogy nem mentünk bele az országonkénti felosztásba. Ismétlem, június végén meg lesznek az adataink, elemezni tudjuk, és, hogyha, és így arányosan tudjuk a kártalanítást megoldani. De mindenképpen szükség volt az egyszerűsítésre, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk lépni. Aztán a járvány forrásának a pontos beazonosítása, az átláthatóság és az azonosítási rendszer. Ahogy mondtam, Dali biztos ura folyamatosan együttműködünk az Európai Bizottság népében, korrekt, nevében korrektül és egységesen tudjunk fellépni. Az információ, ami a rendelkezésemre áll, a következő. A németországi járvány forrást sikerült azonosítani a beteg, megbetegedések világosan csökkennek. Egy fontos nyomonkövetési rendszerre van szükségünk, és dai biztos úr, valamint a miniszterek tanácsa egy részletesebb elemzés nyomán javaslatokkal fog majd elénk állni, hogy lehető leggyorsabban tudjunk a, lehet, a következő hasonló válság esetében és a lehető legkoordináltabban reagálni akkor az egészségügyi részen túlmenően, ahol természetesen majd Ali biztos úr a jövő héten elemzéssel fog szolgálni. A piaci hatás, illetve a válságok kezelése, amelyeknek hatása van a piacra. Úgy gondolom, hogy a jövőben nagyon fontos az, hogy a rendeletben lefektessük azt, hogy gyorsabban tudjunk lépni. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek termelői csoportosulások, és ezért hangsúlyozom ismét, hogy a termelők önszerveződésére van szükség, hiszen minél szervezettebbek, annál jobban tudnak, annál hatékonyabban tudnak fellépni, és annál alacsonyabb költséggel tudnak fellépni egy ilyen helyzetben. Ráadásul az ő termésirányítási intézkedéseiket, az operatív programjaikat is a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban meg tudják változtatni azok, az látható, hogy nagyon sok termelői csoportosságban nem volt egy ilyen válsághelyzetre forgatókönyv. Nagyon gyorsan ezt el kell fogadni, és nagyon fo- fontos, hogy a válsághelyzetekre fel legyünk készülve, és ezért ilyen forgatókönyveket és jogszabályokat fogadjunk el. Nemzetközi alkalmazási jogszabályokra van szükség, amelyek az operatív programok kezdetétől segítik a reakció felgyorsítását. Nos, tehát a termelői csoportosulások tehát arra hasznosak, hogy gyorsabban tudjanak reagálni a termelők, és a bevétel kiesést minimalizálni tudják. Ezért olyan rendelettervezetre van szükség, ami világosabb intézkedéseket fogalmaz meg, és világosabban azonosítja a globális költségvetésben is azokat a címsorokat, amelyeket fel lehet ilyen esetben használni. Hogyha most éppen azért játszadozunk itt a jogi alappal, mert ha ezt nem tettük volna meg, akkor nem tudtunk volna gyorsan reagálni. Tehát van még dolgunk ebben az ügyben. a gombák és ebédtermékek, ezekkel kapcsolatban elmondtam, hogy muszáj volt a legérintettebb termékek esetében lépnünk, és az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy ez a hét termék, illetve a kezdetben még csak három termék volt, amely a leginkább érintettebb volt, különböző szempontok alapján. későbbiekben tettük hozzá a cukkinit illetve a paprikát, ezt is nehéz tárolni ugyanis, és ezt is nagy mennyiségben állították elő. Más termékek esetében jelen pillanatban azt mondom, hogy nem tudom, hogy tudunk e lépni. A jogszabályi alapok ezt jelen pillanatban nem teszik lehetővé. A rukola, a saláták, most nem fogok részletekbe menni, de ezekről mind nagyon sokat beszéltünk, és megvitattuk a, a munkacsoportban, és az Európai Bizottság nagyon is konkrétan megindokolta azt, hogy miért ezeket a termékeket választották ki. Az elemzés és milyen tanulságokat vonhatunk le ebből, szerintem az a lépést lehetővé tevő eszközök szempontjából kell a legkomolyabb gondolkozási folyamatot beindítani. És ismétlem, hogy nagyon fontos, hogy ezek a, ez az elgondolkozás, ez a termelői csoportosulásokon belül is megkezdődjön. A kommunikációval kapcsolatban nem várakozunk, hanem a lehető leginkább lerövidítettük, ahogy a szabályok megengedik. Azon belül a legjobban lerövidítettük az előkészületi periódust, de hát hogyha az operatív programban már elő lett volna irányozva egy hasonló promóciós program, akkor gyorsabban léphetnénk. Így viszont nem. Így a lehető leggyorsabb módszert fogadtuk el. Tehát, hogyha nincs a termelői csoportosulás operatív programjában ilyesmi előirányozva, akkor muszáj nulláról kezdeni az egész folyamatot. De éppen azért, hogy a lehető leggyorsabbak legyünk, a kiválasztási periódust a lehető legrövidebbre fogtuk. az ellenőrzések, amelyek nem elég jól működnek és nem elég hatásosak. Azt hiszem, hogy erre már válaszoltam. Dali biztos úr fog javaslatot benyújtani a jobb együttműködésre is szükség van a tagállamok között, és a tagállamok is a bizottság között, de az ellenőrzéseket nemzeti szinten hajtják végre, a közösségi alapon természetesen, közösségi jogszabályok írják ezt Oroszországról már szóltam. Azt hiszem, hogy nagyon nagy vonalakban végigmentem a legtöbb kérdésen. Hogyha van még más dolog, amiről úgy érzik, hogy nem elég világos, akkor nagyon szívesen visszatérek még erre az ügyre. Azt hiszem, hogy fontos volt, hogy ennyi időben belesűrítsem a válaszomat. Nos, a hús témájával kapcsolatban Dali biztos úr kezében vannak azok az eszközök, amelyek az elemzést el lehet végezni, én ezt nem tudom. Jelen pillanatban nincsenek meg azok az elemek, amelyek alapján meg tudnánk határozni, hogy a hús piacra milyen hatása lesz ennek a válságnak. Lehet, hogy lassabb lesz ennek a válságnak az elemzése, de azt a részt tekintve, ami az EFSA-ra vonatkozik, illetve az egészségügyi elemzésre, hogy mondtam, Dali biztos úr lesz az, aki további elemekkel, további információkkal fog visszatérni önökhöz, hiszen az Európai Tanácsnak, illetve a, a rendkívüli tanácsülés előtti plenáris ülésen is meg fog jelenni, és el fogja mondani, hogy mik azok az intézkedések, amelyeket előirányoz. A mű, piac működésével kapcsolatban, amit tudtam, azt már elmondtam, de húsra vonatkozóan ennyire többet nem tudok. Köszönöm szépen, Dacsán, és köszönöm a válaszait és a tájékoztatást. Természetesen aggódunk, és az események további alakulását is figyelemmel fogjuk kísérni, és reméljük, hogy a bizottság megfelelő lépéseket fog tenni. Tehát köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, és választ adott a kérdéseinkre. Úgy gondolom, hogy most egy percre megszakítjuk a munkát, és utána folytatjuk az ülést. Oui. Riprendiamo i lavori. Riprendiamo il trabaco. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk a munkát. Kérem, foglaljanak helyet, és át térünk a napi rendünk négyes pontjára. Bocs. Punto 4. Approvazione del processo verbale della riunione. Se non Négyes pont. A bizonyos ülések jegyzőkönyveinek elfogadása, hogyha az ülés végéig nem érkezik ellenvetés hozzám, akkor a rendelkezés álló formában elfogadjuk ezeket a jegyzőkönyveket. Ötös pont az elnök közleményei. Kérem a figyelmüket. A módosító indítványok beadásának határideje az EU és Marokkó közötti agrártermékekkel kapcsolatos piac liberalizációval kapcsolatos egyezményhez az június 14-e, 12, 24-e, 12 óra. A jelentés tevő, az előadó azt is javasolja, hogy azok, akik nem értenek egyet az előadónak az álláspontjával, hogy szavazzunk a egyezmény ellen, azok adjanak be módosító indítványt, és akkor azokról szavazhatunk először. Hogyha ezeket elutasítják, akkor az előadónak az álláspontjáról fogunk szavazni, és hogyha az is elutasításra kerül, akkor az Agri Bizottságként nem fogunk eh, Vital Moreira úrnak eh, véleményt adni. Vital Moreira úr azt mondta, hogy ma az INTA bizottság tanácskozni fog szűk körben, és itt szóba fog kerülni a Mercosur országokkal való megállapodás kérdése. Ez az INTA bizottság rendjén a 30. pont, ez 16 óra 45-kor kerül sorra, hogyha bizottsági tagként érdeklődést mutatnak e téma iránt, akkor természetesen részt tudnak venni az ülésen. Tehát megismétlem, hogyha valaki szeretné hallani a bizottságnak a hatástanulmányával kapcsolatos fejleszt, fejtegetéseket az INTA bizottságban, azt arra kérik, hogy 16 óra 45-kor jelenjen meg az INTA bizottság ülésén, tehát Vitál Moreira, a bizottság elnöke, kért arra, hogy erről tájékoztassam önöket. Mindenkinek itt van a szavazókártyára? Ha igen, akkor kérem, hogy vegyék kézbe ezt. Természetesen az elnök is így fog cselekedni. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Il <laughs> chairman è senza carta di voto. Aiuto. Úgy tűnik, hogy az elnök felejtette el a szavazókártyáját. Nem, valószínűleg nem hagytam New Yorkban, egyszerűen csak otthon hagytam. Úgy gondolom, hogy akkor el is kezdjük a szavazást. Itt a mezőgazdasági termékeket érintő minőségbiztosítási rendszerekről van szó. Garcia Perez asszony a jelentéstevő, az ő jelentéséről szavazzunk. Itt a minőségbiztosítási csomaggal kapcsolatos két jelentések egyikéről van tehát szó. A különböző értékesítési normákról szól. Július 4-én lesz egy rendkívüli ülésünk ezzel a témával kapcsolatban, tehát most ugye a minőségbiztosítási rendszerekről fogunk szavazni, és majd a Strasburgi rendkívüli ülésen az értékesítési normákról számtalan módosító indítvány érkezett, azonban az előadó és az árnyék előadó kitűnő munkájának következtében 19 kompromisszumos javaslatba sikerült ezeket összefoglalni. Köszönöm szépen mindenkinek a konstruktivitását. Ez tehát az első fontos jogalkotási szövegünk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta arra adtunk megbízást a jelentéstevőnek, hogy lehetőség szerint a tanácssal már egy első olvasati megállapodásra törekedjen. Ma remélhetőleg egyértelmű szavazási eredmény lesz, ami megmutatja, hogy a bizottság mit szeretne, mi az álláspontja. Kér az előadó szót a szavazás előtt? Nem, köszönöm. Ebben az esetben akkor megnyitom a szavazást. Yes, yes. Electronic. Partiamo con la votazione elettronica, eh? Allora. Tehát akkor elektronikusan a szavazógép segítségével szavazunk 12-es paragrafus, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es cikkely. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as cikkely. Elfogadtuk. Hat... Nem. Mégsem? Tehát a 68-asat elfogadtuk, Nem. Elnézést, tehát jav, javítja magát az elnök. Tehát a 69-es módosítóindítványra szavazunk. Most lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most a kompromisszumos javaslatokról szavazunk. Az egyes kompromisszumról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizennégyes szakaszról, 14-esről szavazunk, lezárom a szavazást. A 15-ös módosító indítványról szavazok, megnyitom a szavazást, tehát a 15-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 82-es módosító indítványról szavazunk most. 82-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes számú kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös számú kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 94-es módosító indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Most pedig a 97-es módosító indítványról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 96-os módosító jön. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százkettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Úgy gondolom, itt volt egy kis probléma. Úgy látom. Százötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosítóindítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 106-os módosító. Elnézést, 107-es módosító. Tehát erről szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy szavazat egyenlőség állt elő, tehát elutasítottuk a javaslatot, a 110-es jön. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 113-as következik, megnyitom a szavazást. 113-assal kapcsolatos szavazást lezárom. Elfogadtuk. 114-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 115-ös módosító, megnyitom a szavazást. ös módosító. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 118-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 121-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 122-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Hatos számú kompromisszumos indítvány. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. Száz 29-es módosító. Megnyitom a szavazást, tehát a 129-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? a 24-essel kapcsolatban. Ez esetben lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a hetes számú kompromisszumos javaslat következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as számú kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást tehát 8 számú mód, kompromisszumos módosítóról. Szavazunk, elfogadtuk. 138-as módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 140-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es módosítóval kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143-as nál egy részenkénti szavazás. Első részről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az első részt ezzel elfogadtuk. Most a második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát a 143-as módosító második részéről van szó. Lezárom a szavazást. A második részt is elfogadtuk. A 144-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt, ezt is elfogadtuk. 145-ös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. as módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 149-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Egy szavazattal. Most a kilences kompromisszumos következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes számú kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es számú kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonnyolcas előadói indítvány, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 158-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 160-as módosító. Hmm, most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es módosító Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 161-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most 166-os módosító következik. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most a 30-as előadói módosító indítványról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 31-es előadói módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 178-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 179-es módosító. Két részben szavazunk. Első részről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szavazunk most, tehát a 179-es módosító második részéről. most a 32-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 14-es kompromisszumos javaslat következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. os módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Ezt elutasítottok. 34-es módosító Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosító. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást a 16-os kompromisszumos módosítóról, ezt elfogadtuk. Most a 197-es következik. Kérem mindenki figyeljen, tehát 197-es módosító. Megnyitom a szavazást. Remélem Taravella úr is megfelelően szavazott. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen mindenkinek, elfogadtuk. elektronikusan ellenőrizzük az elektronikus szavazást? Nem. Inkább térjünk át a 98-as módosító indítványra. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 199-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 201-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 202-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 203-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 204-es módosító, megnyitom a szavazást. Tehát mindenki szavazott a 204-esről, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 205-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 206-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 207-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 208-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszumos indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a 228-as módosítóra térünk át a következő oldalon, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 230-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Tehát a Dorfman és társai módosító indítványa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 231-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 232-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 233-as módosítóról szavazunk, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosító az előadó részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 235-ös Smith indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 236-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 237-es indítvány következik, módosító, és a 239-es együtt szavazunk ezekről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 238-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 200 nem. 240-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 249-es Köztinger módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 248-as Dorfman módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 250-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 251-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 251-eset elfogadtuk. 252-es módosító. El, megnyitom a szavazást. Ugye? Ez jön a 252-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es az előadó részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. áttérünk a 40-es módosítóra. A következő oldalon az előadó részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 257-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 257-est. 258-as módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 41-eset. 259-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42-es az előadó részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 260-as Le Fall indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 261-es módosító, megnyitom a szavazást. Megginisz módosító indítvány. Elfogadtuk. 43-asról nem. 43-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor áttérünk a preambulumokra? Nem. Még az egyes módosító indítványról kell szavaznunk, az előadói módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor áttérünk a preambulum bekezdésekre. 46-os módosító? következő. Igen, tehát 46-os módosító, elfogadtuk. es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. as módosító, megnyitom a szavazást. 48-asra szavaztunk, lezártam a szavazást, elfogadtuk. Most következik a 49-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, szintén elfogadtuk. Tovább megyünk. Második módosító indítvány, megnyitottam a szavazást. Ez ugye egy, mód, ez egy előadói módosító indítvány volt, elfogadtuk. Ötvenes módosító indítvány. Megnyitottam a szavazást. Elfogadtuk. 51-es. Elfogadtuk. 52-es 52-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 53-as. Nem, az 53-asról nem kell szavazni. 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. Hármas módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító. A jelentést tevőtől megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 56-os. Megnyitom a szavazást, de ez három elfogadtuk. 57-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös jelentéstevőtől. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 6-os. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig 58-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem fogadtuk el. 59-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt se fogadtuk el. 60-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt se fogadtuk el. 19-es kompromisszumos módosító a preambulum bekezdésekről. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 66-os módosító következik. Megnyitom a szavazást. Ez az utolsó oldalon található. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es a jelentéstevőtől, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 10-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, és végül 11-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási javaslatról szavazunk, módosított formában. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Harminckettő mellette szavazott, és senki nem szavazott ellene. Most pedig a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Mindenki kérem szavazzon. Elfogadtuk. És végül most pedig szavazzunk arról a döntésről, hogy tárgyalásokat folytassunk a tanácssal. Egy első olvasat érdekében megnyitom a szavazást, hogyha mindenki Nem? Hárman ellenezték ezt. A többiek viszont mellette voltak, el is fogadtuk, és ezzel lezártuk a, ezt a szavazást. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, Perez képviselőnek. Eh, las contribuciones de todos los colegas de... Nagyon röviden, nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásokért, a segítségért. Különösen szeretnék köszönetet mondani a különböző frakciók képviselőinek, szoros volt az együttműködés. És kompromisszumokat sikerült kialakítani, amely lehetővé teszi az, hogy határozott, erős véleménnyel álljon elő a parlament. Köszönöm szépen a titkárságnak és a munkáját, illetve a titkárság, titkárságnak az asszisztenseimnek, mert nélkülük nem tudtunk volna dolgozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérem, ne menjenek el, mert még van egy napi rendi pontunk. Ez pedig egy nagyon fontos jelentés, hiszen vannak ellentmondásos kérdések benne. Ez pedig az utolsó napi rendi pont, tehát kérek még egy-két percnyi figyelmet, a mezőgazdasági piacok közös szervezése, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések, az egységes közös piac szervezési rendeletről van szó. És térjünk is rá a vitára. Erről a közös piaci szervezet, szervezési, piac szervezési rendeletről a végrehajtási, illetve delegált aktusokról, amelyek a 291-es cikkelre utalnak, és ez egy olyan kérdés, amely a közös piaci rendtartásra vonatkozik, és annak harmonizására nagyon összetett és komplex kérdésről van szó, és nem volt egyszerű ennek az áttekintése. Ezért vannak különböző módosító javaslatok, amelyek a megvalósítási aktusokat elválasztják a delegált aktusoktól, illetve külön választják ezt, és célunk az, hogy a több intézménnyel megegyezzünk. Azonban, és a figyelmüket kérem, politikailag nagyon érzékeny, kényes kérdésről van szó, ez pedig a 43 per 3-as, a szerződés 43-as cikké, cikkének 3-as pontja. Ahogyan önök is tudják, a 43-as cikkely második bekezdésében a szerződés kimondja a rendes jogalkotási eljárást, az együttműködési eljárást, ennek alkalmazását azonban ugyanebben a cikkben a hármas bekezdésben van egy kivétel, ami azt jelenti, hogy a bizottság javaslat alapján a tanács egyedül elfogadhat rendelkezéseket, például árak, illetve különböző illetékek, valamint mennyiségi korlátozások tekintetében. Ez egy derogáció, kivétel, és ezért úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen egy korlátozott formában kell értelmezni, azért, hogy a parlament előjogai ne sérüljenek. Ez pedig vissza is visz bennünket egy Lisszaboni szerződés előtti helyzethez, és a bizottság a javaslatában a 44-es bekezdés, 44-es cikk 3-as bekezdésére utal, a 43-as bekezdés cikk 3-as bekezdésére, amely kihagyja a parlamentet. Például adat megőrzésre gondolok a cukorágazatban, illetve a tejágazatban, ami az iskola, iskolákban való tej alkalmazását illeti. Nyolc cikk vonatkozik a KPS rendeletben arra a kitételre, ahol a tanács kihagyná a parlamentet a döntéshozatali folyamatból. Nem szeretnék polémiába bonyolódni a bizottsággal, de levelet küldtem Csalasz biztos úrnak, erről április 11-én, és megkaptuk a tanácsi javaslatot, amely ezek megvalósítására, ezen területek vonatkozó alkalmazás megvalósítására vonatkozik, azonban nem sikerült még megegyeznünk ezekben a kérdésekben, vagy nem mindegyikben. És azt hiszem, hogy intézményi szempontból nem igazán udvariasak, hiszen a bizottság túlságosan gyorsan tesz lépéseket a KPS tárgyalásokban, és ez pedig egy elég negatív jelzés, már ami minket illet, ami pedig a jó intézményi együttműködést illeti, erre vonatkozóan bizony negatív fényt vethet. Szeretném a 43-as cikk 3-as bekezdésére való utalásokat törölni, amely a tanácsi javaslatra épít a jogalkotás javaslaton belül. És ezzel ezek a rendelkezések bekerülnének magába a törzsanyagba. Meg kell győződnünk arról, hogy a parlamentet nem zárják ki ebből a jogalkotási folyamatból. A kollégák, nagyon remélem, hogy támogatni tudják majd erőfeszítéseimet, meg tudjuk erősíteni a parlament szerepét, és valóban megfelelően megvalósíthatjuk a Lisszaboni szerződést, ezt a rendeletet pedig minél hamarabb el tudjuk fogadni. Hiszen a kap keretében erre a kérdésre is ki fogunk térni, és reméljük, hogy problémamentes lesz majd ez a tárgyalás, nem fogják terhelni ilyen intézményközi kérdések. Ennyit akartam elmondani bevezetőül. Június 23-a 12 óra a módosítók beadásának határideje, és július 11-12-én fogunk a szakbizottságban erről szavazni. Tehát a 43-as cikk 3-as bekezdése a kényeskedés, most pedig megnyitom a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! és annak ellenére, hogy a napi rendnek a végéhez értünk, szeretném felhívni a bizottsági tagoknak a figyelmét arra, amit a 43-as harmadik bekezdése kapcsolatban mondott elnök úr, ez nagyon fontos megállapítás volt és ez nyilvánvalóan a parlament munkájának a magától értetődőségéhez hozzátartozik. Tehát, hogyha itt nem figyelünk, akkor a Lisszaboni szerződés, és a Lisszaboni szerződésnek a szelleme az ki lesz iktatva a munkából, és nem lesznek bizonyos jogaink. Tehát figyelnünk kell arra, hogy a 43-as cikke harmadik eh, bekezdésében biztosított jogokat újra a munkák részévé tegyünk az a EPP frakcióban beszéltünk erről, és a elnök úrnak az alapvető álláspontját ezzel kapcsolatban támogatjuk. Aztán vannak persze még más problémáink, ezekről majd később szólhatunk, de alapvetően az alapvető irányjal azzal egyet értünk, erre szerettem volna utalni, tehát a 43-as cikke harmadik bekezdésével kapcsolatban figyelnünk kell, hogyha itt nem figyelünk előképpen, akkor meg fogják nyírbálni a jogainkat. Köszönöm szépen, Jár úr, a hozzászólását. Nem tudom, hogy teljesen világossá vált-e a fejtegetésemből, hogy itt egy, egyfajta visszalépésről van szó. A bizottság ugyanis már javaslatot tett a tanácsnak a rendeletre, itt hivatkoznak erre a bizonyos jogalapra, tehát itt a javaslat már az asztalon van, kihagyták a parlamentet. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződéshez képest ez egy visszalépés. Nekünk parlamentként, parlamenti szakbizottságként kell gondol, gondoskodnunk arról, hogy ezt az intézkedést ugye restriktív, korlátozó módon értelmezzék. Nem lehet, hogy visszalépjünk a Lisszaboni szerződés előtti állapotba. Van esetleg további hozzászólás, hogyha nincsen, ahhoz a szakbizottsági tagok részéről, akkor megadnám a bizottság részéről a szót a, képviselő, a bizottság képviselőjének. On this commission proposal. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a Castro jelentést. Ez egy a rendkívül fontos egységes KPS rendelet összehangolásáról van szó, hozzáigazításáról a Lisszaboni szerződéshez. Az Európai Bizottság általános megközelítését a de Castro jelentés támogatja. Természetesen, mióta decemberben ezt a javaslatot a bizottság elvégezte, elfogadta, nagyon sok munkát végeztünk a megközelítés normalizálása és standardizálása tekintetében. És amit ma elmondhatok az az, hogy az Európai Bizottság nyitott a módosítások elfogadására, amelyek az új komitológiáról szóló szabályozáshoz hozzáigazítják ezt a rendeletet, és delegált és végrehajtási jogi aktusokat szétválasztják. De Castro elnök úr megpróbálja javítani a, a javaslat megfogalmazását és annak a világosságát. Szeretném, hogyha a szöveg olvashatóságát is figyelem előtt tartanák, tehát hogy ö, mindenféle utalások és keresztreferenciák ne forduljanak elő többször, sokszor benne. A delegált jogi aktusok hatáját természetesen nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk, és a mögöttes rendelkezéseknek teljesen megfeleljenek ezek. Üdvözöljük azt, hogy a szöveget igyekeznek javítani, de nem szeretnénk elfogadni a delegált és végrehajtási jogi aktusok egyensúlyának felborítását. Néhány aggályt is felvetett elnök úr. Ebben a hozzáigazításban a Lisszaboni szerződéshez utalál, utalunk a 43. cikk harmadik bekezdésére is, és ahogy ezt ön igen helyesen mondta, külön javaslatot tettünk a cikk a 43 cikk harmadik bekezdésére vonatkozólag, ami lehetővé teszi, hogy a bizottság javaslata alapján a tanács egyedül járjon el. Nagyon kevés támogatás, illetve visszatérítés esetében, amelyeknek amúgy is az összege is alacsony, az Európai Bizottság maga szeretne dönteni. Az Európai Parlament, ahogy ez az ön jelentésében is olvasható, úgy érzi, hogy kihagyták ebből a folyamatból. Azonban a 43. cikk második bekezdése már lehetővé teszi ezt az Európai Bizottság számára. Tehát a 43 per 3-as javaslat gyakorlatilag üres. És a szerződés alapjába véve a 43. cikk második bekezdését tekinti lényeges elemnek. A 43 per 3-os az csak egy kivétel, egy korlátozó értelm, korlátozóan értelmezendő bekezdés. Ezért számunkra nem ismerül fel, hogy a parlamentet kihagyjuk az eszközök és mechanizmusok meghatározásából, vagy feltételeinek meghatározásáról, ból, legyen itt cukorágazatról szó, vagy vajról, vagy te és tejtermékekről. És elnök úr, egyetértek az a javaslatával, amely sürgősen szeretné ezt az új KPS rendeletet elfogadni. Annak érdekében, hogy ez ne legyen hátrányos a jelenleg folyó, tágabb értelemben erről a témából folyó vitára. Köszönöm szépen! Grazie, direttore Paceco. Mi, eh, solo un, un minuto per... Köszönöm szépen, igazgató úr. Akkor még néhány percet szánnék arra, hogy kifejezem a köszönetemet, és elmondjam azt, hogy amit itt csinálunk, az nagyon szorosan összefügg azzal, és egy irányba mutat azzal, amit az Európai Bizottság ebben az ügyben tesz. Ezt a megközelítést az Európai Tanács is osztja, úgyhogy reméljük azt, hogy gyorsan tudunk majd lépni. A 43. cikk 3. bekezdése kivétel marad olyan helyzetekre, amelyekben bizonyos feltételek teljesülnek. Hiszen ezt leszámítva nem lenne elfogadható számunkra az, hogy a parlamentet kihagyják az eljárásból. Köszönöm szépen ismét a figyelmüket, most berekeztem az ülést. Jövő héten, június 27-én szintén lesz szakbizottsági ülésünk, 3 órától 6.30-ig itt Brüsszelben a tejcsomagot kell, hogy elfogadjuk, úgyhogy kérem, legyenek itt. Köszönöm szépen, nem sokára találkozunk.